ez pedig Guerrero Szalom képviselő jelentés. A címe felkészülés a humanitárius sus találkozóra, a humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások és lehetőségek. Guerrero Szalom, az előadó 5 percet szót kap. Señora Presidenta, señor Comisario. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az ENSZ összehívtam májusban, májusra Isztambulban az első humanitárius csúcs találkozót, amely kapcsolatban egy jelentést készítettünk, erről holnap fog szavazni a, a parlament. Nyilván a csúcs találkozó előtt fognak végleges formát önteni az Európai Unió ajánlásai. Először is miért van szükség arra, hogy most rendezzenek meg, vagy rendezzünk meg egy ilyen humanitárius csúsztalálkozót, világcsúsztalálkozót, mi ennek a, a célja, illetve az Európai Unió pontosan milyen szerepet játszhat ebben a folyamatban. Egy sok éve működő rendszert kell megváltoztatni, hiszen 25 éve működő humanitárius rendszer eh, egész egyszerűen mai formájában, illetve 25 éves formájában már nem tud választ adni az új kihívásokra. Sok komoly humanitárius válsággal kell szembenéznünk, talán soha nem látott méreteket öltött válságokra kell megoldást találnunk, amely humanitárius válságokat természeti, avagy ember okozta katasztrófák váltanak ki. Fontosnak tartjuk, hogy ezekre a válságokra megfelelő választ adjunk, már csak azért is, mert vannak olyan válságok, amelyek nem egy-két évig tartanak, hanem akár évtizedek óta tartanak. A tört, emberi történelem során még soha ennyi menekült nem volt a világon. 40 millió menekültről tudunk világszerte, ennek a fele nő és gyermek. Egy milliárd ember szorult tavaly humanitárius segítségre. Ez összesen olyan, mintha ez ez olyan, mintha Spanyolország és Franciaország egészét kizárólag, összes lakóját kizárólag humanitárius segítségnyújtással, segítségcsomagokkal látnánk el. Látjuk, hogy Nos, attól tartok, hogy ehhez megfelelő erőforrásokat nem rendelünk ehhez a problémához. Mit kívánunk elérni Isztambulban? Ebben a jelentésben figyelembe vettük a globális tárgyalásokat, hiszen ilyennekből folyik világszerte jó néhány. Négy legfontosabb fellépési terület van. Az egyik az, hogy megerősítsük a humanitárius segítségnyújtás mögött álló elveket, egy 5 éves, minimum 5 éves cselekvési terv létrehozását is megcélozzuk majd ezen a csúcson. Egy, egy magatartási kódex elfogadására is remélhetőleg sor kerül, amelyet a, nem csak nyugati országok szempontjából készítünk el, hanem, és nem csak a donoló országok szempontjából, hanem a, a segítséget, segít kapó országok szempontjából is. Egy olyan globális humanitárius alap létrehozására van szükség, amely rugalmas lenne, prediktív, tehát felkészülne ez a előre látható nehézségekre, illetve több éves finanszírozás stabilitását is kínálna. Úgy érezzük, hogy nem csak nemzeti, hanem helyi szinten is nagyon fontos ezt tudatosítani az emberekben, be kell vonni, a magánszektort is, hiszen óriási tapasztalattal és tudással rendelkezik ezen a téren, amit kár lenne nem felhasználni. Érdemes végig gondolni, újra gondolni a humanitárius segélynyújtást szabályozó regulákat, szabályozó rendszert is. Végezetül a tanács által elmondottakra reagálva úgy érzem, hogy a tagállamok és a tanács részvétele Isztambulban a siker elengedhetetlen feltétele. A diplomáciai nyomásgyakorlásra is szükség lesz ahhoz, hogy valóban előrelépjünk, és tényleg megváltoztassuk a humanitárius segényújtás globális rendszerét. Az egyén védelme, az életvédelme, az emberi méltóság védelme, ez kell, hogy legyen a célunk, és csak így tudjuk megőrizni saját méltóságunkat. Köszönjük Guerrero úr, az Európai Bizottság nevében Stylianides úrnak adok szót, hogyha megtenné, akkor kérem szorítkozom három percre. Kedves barátaim, kedves kollégák! Az emberi szenvedés olyan szintekig jutott el, amelyre még korábban nem volt példa. 100 millió ember humanitárius segítől függ, 6 millió embernek el kellett a, az otthonát. Ezeknek az embereknek a fele gyermek, ez egyszerűen döbbenetes. Ezért ilyen fontos ez a kezdeményezés. Nagyon fontos a politikai döntés, hogy segítsük az embereket, eh, hogyha válságos idők keletkeznek. A humanitárius segítségnyújtás hatékonyságával is kell foglalkozni, de azzal is, hogy ez a segély eljusson oda, ahova szállják. Nagyon fontos tehát, hogy foglalkozunk a nemzetközi humanitárius törvények megsértésével. Ez személyes prioritás számomra. Ehhez politikai elkötelezettségre van szükség a csúcs vezetőitől. De legyünk reálisak. Több kell ehhez, mint humanitárius akarat, hogy a problémákat megoldjuk. Ugyanis nem szabad, hogy a humanitárius segéllyel foglalkozók viseljék az összes terhet. Ugyanis nem, tudja, nem tudják a válságokat megoldani, de szociális helyzetet sem tudnak megfelelő módon teremteni. Ha nincs politikai megoldás, a szíriaiak nem élnek békében, humanitárius segélyünk ezen országok számára nem lesz elegendő. Az a tény, hogy Isztambulban kerül megrendezésre a csúcs, már önmagában is jelentős. Isztambulnak jelentős szimbolikus szerepe van kontinenseket, kultúrákat, vallásokat fog össze, és ezért a humanitárius politikai fejlesztés szimbólumának is kell lennie összehozva az ezzel foglalkozókat, akik a humanitárius válságok idején többet kell, hogy tudjanak tenni. Humanitárius kérdésekkel kell foglalkoznia. Be kell vonni ebbe a magánszférát is. Ennek érdekében mindenkinek késznek kell lennie ahhoz, hogy konkrétan elkötelezze magát a lehető legmagasabb politikai szinten. Az elkövetkezendő fél év kritikus lesz számunkra. Annak érdekében, hogy a csúcs megfelelő szinten folyjon le. A csúcs előtt kell felvenni a kapcsolatot minden partnerünkkel világszerte az Európai Parlamentnek pedig egyértelmű a szerepe ezen a téren. Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek, akiket, akik érdeklődnek a csúcs iránt. Külön köszönet Szálom úrnak, aki személy szerint vezeti ezt a témát, egy olyan jelentés kapcsán, amelyről hamarosan szó lesz. A bizottság tavaly decemberben ö, álláspontját kifejtett egy közleményben, és a tanácsnak is ki kell venni szerepét a jelentés elfogadásával. Nagyon fontos, hogy vízióval rendelkezzünk a sikeres csúcsra. Vízióval, hogy hogyan kommunikáljunk világszerte partnereinkkel. Európa kivette szerepét a humanitárius válság megoldásából. Egyértelműen kiderül biztosunk nyilatkozatából, hogy ez a válság prioritás, ennek megoldása az Európai Unió egyik fő feladata. Európa kiveszi részét ebből a munkából. Először is segíti a menekülteket, bárhol legyenek. Másodszorban az EU migrációs program keretén belül, ami nem könnyű, harmadsorban pedig átfogó válasz megfogalmazásával a szíriai válságra. Például így tudjuk megerősíteni szavahihetőségünket, ezzel vívhatjuk ki a globális választ, amire oly nagy szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A következő felszólaló Pier Antonia Pancéri egy percre. Grazie, Presidente. Tutti... Köszönöm, elnök úr, elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy milyen kihívások vannak ebben az évszázadban előttünk. Óriási a bizonytalanság, egyre kiszolgáltatottabbak az emberek. Egyre nagyobb emberi szenvedést kell enyhíteni a humanitárius segítséggel. Még ebben az óriási válságban is gondolnunk kell azokra, akik a legtöbbet szenvednek, a nők és a gyermekek ezek, főleg a fegyveres konfliktusokban, hiszen mindenféle erőszaknak ki vannak téve. Ezért nagyon fontos, hogy rájuk koncentráljunk, annak érdekében, hogy megfelelő támogatást nyújthassunk nekik, és megfelelő segítséget nyújtsunk olyan területen is, mint például a reproduktív jogok, ahogy erre már utaltunk is. Ez a csúcs Isztambulban nagyon jó lehetőség erre, hiszen óriási változásokra kell reagálnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Anna Hed a FAM bizottságból egy perce kap Ahogy a FEM szakbizottság felelőse, szeretném megköszönni ezt a jelentést és a FAM szakbizottság szempontjait is szeretném elmondani. Remélem, hogy új dimenzió nyílik a humanitárius munkában. A humanitárius munka igazából már eh, túlhaladott jelenleg, és új reformra van szükség. Ahogy Gerry Rosszalom úr leírta, a konfliktusok kiéleződtek. És eh, főleg a nők és a lányok az áldozatai a szexuális bűncselekményemnek. Az Európai Unió a humanitárius eh, segítséget a Genfi konvenció értelmében írta le, tehát hogy mindenki megfelelő beteg gondozásban részesüljön. Azon a szexuális erőszakot duplán kellene büntetni, hiszen itt többről van szó, mint egy egyszerű beteg gondozásról. Azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt, főleg azután, amilyen terrorcselekmények tanúi voltunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a frakció felszólalóihoz. Az első felszólaló Anna Záborská, a néppárti frakció másfél perce kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, először is köszönetet szeretnék mondani Geréro Szalom kollégának ezért a kiváló szövegért, amely támogatható az összes frakció nevében, szerintem fenntartások nélkül. Az elmúlt években Európa látta a humanitárius válságok eredményét, és mindig meglepődtünk, amikor a realitással szembesültünk, hogy fenyegetettek milliói hirtelen kopogtak az ajtónkon. Azonban szükségünk volt erre az ébresztő kopogásra, hiszen kinyitottuk a szemünket, és reagálunk a humanitárius válságokra. Szeretnénk olyan intézkedéseket elfogadni, amelyekkel sikerül kezelni ezt a válságot. Szeretnénk minél gyorsabban reagálni az ilyen válságokra, sőt, ha lehet, megakadályozni őket. A jelentésben nagyon sok konstruktív javaslat van ezen cél érdekében. Remény tölt el, hogyha belegondolok az isztambuli csúcs találkozóba. És csalódok hogy ha nem leszünk képesek megállapodni például az abortusz kérdésében, illetve a kötelező hozzájárulások, amelyek csak papíron léteznek. Ez nagy kár lenne, hiszen ezt a jelentést nagy konszenzussal kellene elfogadnunk. Köszönöm szépen. Az SND nevében Norbert Neuser képviselő kapszott másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos úr, kedves Enrique, a COP21 Párizsban nagy nemzetközi siker volt. Úgy gondolom, hogy ezt a nemzetközi lendületet eh, fenn a tartanunk, hogy az isztambuli csúcs is sikeres legyen. Nem, azt mondanám, hogy az isztambuli csúcsnak sikernek kell lennie. Hiszen amit eh, Európa részéről eh, előterjesztünk, az jól hozzájárulhat a közös eredményhez a szükség nagyobb, mint bármikor korábban. Néhány számot is említenék, mert eh, akkor más dolgok elhamályosulnak. 100 millió ember függ életmentő humanitárius segítségektől. És az egymillió millió szíriai menekült ehhez képest csekély mennyiség. A 100 millió közül egy harmaduk gyermek és fiatalkorú. Nem tudják megvédeni egyedül az életüket. Nem tudnak életben maradni. Szükség van táplálékra, szükség van valamilyen lakásra. És ez vonatkozik azokra a menekültekre is, akiknek száma a második világháború után a legmagasabb. 2012-2015 között 10 milliárd dollárról 20 milliárd dollárra növekedett a humanitárius segítség összege. Tehát Isztambulban sikerre vagyunk ítélve. Köszönöm a jó jelentést, nagyon jó alap a tárgyalásokra Isztambulban. Köszönöm szépen. A következő az ECR nevében Anne Gírike egy percre. Köszönöm. Köszönöm, igen, tisztelt biztos úr. Nemrég ért véget a párizsi csúcs, és Laurent Fabius pedig bejelentette, hogy elfogadták a megállapodást. A párizsi csúcs dinamikát hoz egy folyamatba. Ugyan erre van szükségünk a humanitárius csúcson is, amelyik az európaiak ezt hangsúlyozzák, hiszen minden okunk megvan ehhez. Mi adjuk a legtöbb pénzt menekültek, háborúk, környezeti katasztrófák. Óriási kihívásokkal állunk szemben. Európában csak is akkor oldhatjuk meg ezeket a problémákat, hogyha világméretekben gondolkodunk. A világnak új humanitárius kultúrára van szüksége, új felebaráti szeretetre, és senki sem vonhatja ki magát ez alól. Egy globális konferencián konkrét elképzelésekre van szükség. Múlt héten egy AKC delegációval sikerült elérnünk, hogy több pénz jusson humanitárius segítségre. Az Európai Uniónak globális, gyors reagálású központokat kell létrehozni. Ezek az elképzelések megvannak. Gyűjtsük őket össze. Gérike úr, sajnos meg kell szakítanom, lejárt az ideje. Köszönöm. A, kötele, a következő felszólaló Beatrice Becerra Basterricea kettő percre. Köszönöm. Biztos úr, globális válságok korát éljük. Ezért proaktívnak kell lennünk. A humanitárius segítségnyújtás a fejlesztés politika egyik legfontosabb összetevője. Ezért a májusi humanitárius találkozóra fontos, hogy minél több magas szintű politikus érkezzen a világ minden részéről. Fontos az is, hogy Isztambulban kerül megrendezésre, abban az országban, ahol nagyon a bőrükön érzik a jelenlegi menekültválságot. Az Európai Unió az első számú donor, ezért bele kell szólnunk, nagyon is határozottan befolyásolnunk kell a humanitárius segítségnyújtás rendszerének átalakítását, a nők védelmét, az emberi jogok előtérbe helyezését. Fontos, hogy ha nem így járunk el, akkor a külső felépésünk lehetőségeit jelentősen behatároljuk. A jelenlegi humanitárius válságok közepette nagyon fontos, hogy már meglévő szabályoknak először is érvényt szerezzünk. A humanitárius segélymunkásoknak pedig, akik tulajdonképpen a frontvonalban dolgoznak, megfelelő védelmet nyújtsunk. Az Európai Uniónak e tekintetben óriási felelőssége van, már csak azért is, mert magához kell ragadni az irányítást, a vezetést. Ki fogja ezt garantálni? ha mi nem? Ki fogja ezeket a szempontokat érvényesíteni, ha mi nem? Ezért kell az unió rendelkezésre álló minden eszközt felhasználnunk. Köszönjük. Sanchez Cardente asszony következik másfél percben a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, elnök úr! a humanitárius válságok emberek százmillióit érintik. Ezért vagyunk olyan hálásak Guerrero Szalom úrnak az elvégzett munkáért, mert megpróbálta alapvetően a gyökerénél megragadni a problémát. Fontos, hogy a humanitárius segélynyújtás során az egyén jogait tartsuk szem előtt, főként akkor, hogyha nagyon nehéz helyzetben lévőkről van szó. Fontos, hogy egy robusztus közpolitikát formáljunk, E tekintetben nem értünk egyet a jelentéssel, ezért sajátos módon ez tartózkodnunk kell majd a szavazás során hogyha hatékonyak és, és, és következetesek akarunk lenni, akkor oda kell arra is figyelnünk, hogy Európa milyen szerepet játszik a fegyverkereskedelemben. Hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor csak tovább rontjuk a már meglévő válságokat, el, tovább mélyítjük a válságokat, nem megoldjuk őket. Köszönjük, Heidi a következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első globális humanitárius csúcsra készülünk. Amikor a humanitárius jogalkotás támadások alatt van. És gondoljunk bele, hogy nagyon sok támadás ér kórházakat Afganisztánban, Szíriában, Jemenben. Ez felháborító, hogy a szenvedő civilek még a kórházban sincsenek békében. A nemzetközi humanitárius jogalkotás más tekintetben is veszélyben van. És úgy gondolom, hogy a saját házunkon belül is van egy probléma, hiszen a nemzetközi humanitárius jog helyzete világosan megmutatja, hogy a nők megerőszakolását rendszerként, rendszerszerűen használják fegyverként konfliktusokban. És a nőknek pedig minden joguk megvan a reproduktív jogukhoz, és pedig bármely pontján a világnak a mi kötelességünk, hogy akadályozzuk meg azt, hogy ilyen szörnyűségek történjenek. Mindenképpen követelnünk kell a biztonságos abortusz jogát ilyen helyzetekben. Azok, akik megtagadják a nőktől ezt a jogot, azok egyszerűen embertelenek. És tudjuk, hogy holnap mire kell szavaznunk. Szerettem volna még megemlíteni, hogy van egy elképzelés, hogy legyen egy új nemzetközi alap. És szerintem ez legyen kötelező az ebbe történő befizetésekkel egyetemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló az EFDD nevében Ignáció Korráó képvisül egy percre. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A humanitárius segély csúcs találkozó remélhetőleg hasonlóan zárul majd a COP21-es, vagy a New Yorki csúcs a fenntartható fejlődésről. Tehát teljesen egyértelmű, hogy erőteljes álláspontot kell képviselnünk, és megfelel az egyre nagyobb humanitárius szükségletnek. Szerintem a különböző álláspontok közötti egyeztetés szempontjából a jelentés készítője kiváló munkát végzett. Ezen kívül a nem kormányszervek, a civil szervezetek is nagyon fontos szerepet töltenek be, úgyhogy őket is meg kell tapsolni, mert mindig is védik az embereket, és őket is védelmezni kell, akik ott a táborokban dolgoznak. Nem szabad elfelejtkeznünk a Médecins Frontier szemben alkalmazott támadásokról sem. Köszönöm szépen, Mirei Dornánó eh, asszony a következő kettő percben parancsoljon. Egy percben. Köszönöm szépen. Ez egy egyedüli ambíciózus program, ugyanakkor eh, lehetségesé kell tenni. Az átláthatóság, a koordináció világszerte ilyen kényes kérdésekben rendkívül fontos, hiszen a háború sújtotta lakosságról van szó. Nagyon érdekes fejleményeket tapasztalhatunk. A helyi önkormányzatokkal való egyeztetés nagyon jó elképzelés. Sajnálatos módon még a nemek közötti egyenjogúság egyáltalán föl sem merül ebben a kérdésben. Szíria, Irak, Líbia nagyon fontos konfliktus források. Az egyetlen megoldás az, hogy nyugodtan élhessenek ezek a békében ezek az országok, és ott a forrásnál oldjuk meg a problémákat. Komoly javaslatokra van szükség, ezért egyébként sajnos nem tudok az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Igosztír következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Óriási benyomást keltett rám, és képviselőtársaimra az a javaslat, hogy ne fogadjuk el ezt a javaslatot, hogy támogassuk azokat az embereket, akik a szegénységből menekülnek, vagy háborús körülmények között. Ez a jelentés megpróbál ezekkel a problémákkal foglalkozni, és a humanitárius területen az EU-t igen hatékony fellépő szereplőként írja le. Nem szabad elvetni azonban a még meg nem született gyermekeket, mert ők nem felelősek ezekért a bűncselekményekért. Remélem, hogy Európa ebből a szempontból fejlődni fog, mert erre szükség van. Szeretnék Gerer úrnak gratulálni a jó javaslatokért és a nyitottságért a javaslatainkkal szemben. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Francisco Assis úr, parancsoljon egy percben. Elnök asszony, kedves kollégák! Alapvetően itt filozófiai kérdésekről beszélünk, és az Európai Uniónak tudjuk, hogy az ilyen ügyekben milyen különleges felelőssége van. Nagyon kiváló jelentés készült Gerardo Szalom úrtól ajánlásai hasznosak, ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az isztambuli csúcs valóban sikerrel záruljon. Több dokumentumhoz szorosan kapcsolódik, hiszen itt van például a COP21 eredménye. Fontos, hogy a humanitárius segítségnyújtás valóban teljesen semleges módon valósuljon meg. Még egyszer mondom, teljes mértékben együtt értünk ezzel a jelentéssel. Köszönjük. Nathan Gill következik. Igen, elnök asszony, milyen furcsa, hogy a humanitárius csúsztalálkozóra örök, Törökországban kerül sor. Pont Törökországban a Human Rights Watch rámutat arra, hogy a emberjogokat hogyan korlátozzák, például az internethez való hozzáférés, az igazságszolgáltatás működése, illetve a szólásszabadság korlátozása terén. Ami még ironikusabb, hogy ezzel a jelentéssel egy olyan intézmény, amely eh, valóban az emberek eh, egyik legfőbb védője, rossz jelet küld. NATO tag Törökország, de Oroszország a szembeni viselkedése jól mutatja, hogy mennyire ellenséges kormány uralja ezt az országot. Naivak vagyunk, hogyha azt gondoljuk, hogy az évszázadok alatt kialakult török kultúrát mi meg tudjuk változtatni. A török népnek, egyik napra a másikra a török népnek olyan üzenetet kell küldeni, hogy egy progresszív kormányzatot kell megválasztaniuk, illetve olyan reformot van szükség, amely valóban védi az alapvető jogokat és, és a kisebbségeket. Túl lépte az idejét, Maris Ponga következő felszóló egy percre. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék kollégánknak, Gereró Szálom úrnak köszönetet mondani, hogy foglalkozott a témával, és ezt a komoly munkát végzett. Én támogatni fogom. Ahogy hallottuk, Törökországban Isztambulra kerül megrendezésre 2016. május 23-24 között a csúcs. Remélem, hogy a humanitárius katasztrófára megtalálják a választ ebből sajnos egyre több van. Ma több mint 200 millió embert érint a humanitárius válság, óriási pénzeket emésztesz föl, és 2015-ben 19 milliárd euró volt ez az összeg, ez példátlan volt még az ENSZ történetében. Megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy ezen katasztrófákra megfelelően reagáljunk, amely ilyen sok embert érint világszerte. Az Európai Uniónak óriási a szerepe, első donor. Hozzá kell járulnia a finanszírozáshoz is, minden válság kezelésénél megerősíteni a kapcsolatokat a fejlesztések és a humanitárius segítség között. Lejárt az ideje. József Weidenholzer kapszolt egy percre. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni ezért a szisztematikus jelentésért, és osztom a reményét, hogy a csúcsnak sikeresnek kell lennie. A jelen menekült válság megmutatja, hogy mennyire szükségesek a reformok. És azt is látjuk, hogy mi a helyzet, hogyha nincs elég forrás, és hogyha az ígéreteket nem tartják be. Merkel kancellár szeptemberi menekült csúcson azt mondta, nem láttuk, hogy a nemzetközi programok nem kapnak megfelelő mértékben forrásokat, és hogy az emberek éheznek a menekültáborokban. Arról van szó, hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat. Úgy gondolom, hogy még eh, nem sikerült megváltoztatnunk. Szíriában az európai fél fáradozik, és képviselőként kötelességünk, hogy segítsünk európai képviselőként. Azonban a tagállamoknál még mindig vannak olyan jelenségek, amelyeket nem tartanak be, és kötelező mechanizmusokra van szükségünk. Köszönöm szépen! Az utolsó felszólaló a Catch the Eye előtt Bogdan Bruno Venta egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, szeretnék én is csatlakozni a gratulálók sorához hiszen eh, nagyon jó jelentésről van szó. A csúcs pedig eh, nagyon jó fórum lesz az esmercsere számára. Konkrét javaslatokat fogunk hallani, remélhetőleg. A szíriai helyzet és a klímaváltozás csak néhány elem ebben a válság sorozatban, amelyel a nemzetközi közösségnek foglalkoznia kell. A humanitárius segítség hatékonyságát kell megemelnünk, nagyon fontos az, hogy a humanitárius munkások biztonságáról is gondoskodjunk, hiszen körülbelül 300-at elraboltak, megsebesítettek, vagy megöltek 2014-ben. A nemzetközi csúcsnak politikai lendületet kell adnia, hogy a humanitárius segítség hatékonyabb legyen. És garantálni kell azt is, hogy stabilabbá teszi az országokat. Köszönöm szépen! Most áttérünk a Catch the Eye eljárásra. Minden frakció egy felszólalót kap, és csak is olyanok kapnak szót, akik még nem szólaltak fel. Stanislav Polcsák egy percre. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy szót adott nekem. Megmondom őszintén, azt hittem, hogy korábban annak adja meg a szót, de hát örülök, hogyha így történt. Mit mondhatnék ezzel kapcsolatban? Azt, hogy a humanitarianizmus 800. évfordulóját ünnepeltük itt Európában, hiszen 800 éve Angliában fogadták el, írtak el az első ilyen kartát, nagyon meglepett engem az, hogy sok tagállam kormányzata nincs azzal tisztában, hogy az ENSZ eh, menekült eh, jogi főbiztosságának csökkentenie kellett a felépését. Hogyan lehet az, hogy ezzel az információval nem rendelkezik manapság mindenki? Hogyan lehet az, hogy ilyen fontos téma, mint a humanitárius segítségnyújtás és az, e, e, és az emberek elesetek védelme e, ekkora figyelmet sem kap. Köszönöm szépen. Marek Jurek úr kap most szót ugyancsak egy percre. Mikrofon. Kapcsolja be a mikrofont, kérem. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Kedves kollégák! Teréz anya Nobel békedíjas mondta azt, hogy a meg nem született gyermekek megölése a legnagyobb veszély, amely erre a világra um, leselkedik. Ne felejtsük el ezeket a szavakat, mielőtt az előttünk fekvő jelentésről beszélünk, hiszen a dokumentum arról beszél, hogy az abortuszhoz való hozzáférés lehetőségét biztosítani kell. Ez szerepel a dokumentumban. Hát hány gyerek nem születik meg ezen a világon, vagy nem született meg ezen a világon azért, mert, mert politikai szinten ezt így akarták. Ezt ne felejtsük el a szavazás során holnap. Köszönöm. Most a bizottság nevében Ismét átadom a szót uh, Stilini Erdes úrnak. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy uh, néhány szót szólja kedves kollégámhoz, Geri Rosszalom úrhoz. Ehhez a nagyon konkrét jelentéshöz. Nagyon konstruktív eszmecsere zajlott le a nagyon lényeges jelentéshöz. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a humanitárius válság mérete példátlan. És most kell cselekednünk. Isztambulnak, Isztambulban májusban lehetőségünk lesz. Azonban lehet, hogy ez lesz az utolsó esély, hogy a humanitárius rendszert működőképessé tegyük a jelenkor kihívásaival szemben, és hogy létrehozzuk a erős partnerségeket az előkészítő folyamat befogadó és nagyon átfogó volt. Azonban van kockázata annak, hogy a csúcs egyszerűen mindennel akar foglalkozni. Hogyha Európai Unióként valamilyen hatást akarunk elérni, akkor két-három prioritást kell kiválasztanunk. helyet, hogy bármiről beszéljünk. És a partnereinkkel ezeket a prioritásokat, két-három prioritást egyeztetni kell. A csúcson három prioritást jelölnék meg. Az első, különbséget kell tennünk a nemzetközi humanitárius jog és elvek között. A humanitárius munkások védelme abszolút fontosságot élvez. Másodszorban hatékonyabb, átláthatóbb humanitárius rendszerre van szükségünk. Olyan ügynökségekre, amelyek átláthatóbb és hatékonyabb módon tevékenykednek. Harmadsorban óriási szükséglet van a források és előrejelezhető alapok irányába. És ezért pedig új forrásokat kell azonosítanunk, jobban kell együttműködnünk a fejlesztési alapokkal, forrásokkal, és egy panel megbeszélésen Georgieva biztos asszony is említi ezt. Konkrét módon kell a kérdésekkel bánnunk. Éppen ezért mélyebb, általánosabb partnerségekre van szükségünk, a helyi szereplőket is jobban be kell vonni, a magánszektort is be kell vonni, mindenképpen szükség van rá, általános segítséget kell adnunk a humanitárius elveknek, és be kell mutatnunk, hogy a humanitárius segítség nem egy végtelen vállalkozás. Mindnyájukkal együtt kell működnünk a következő hónapokban, kreatívan kell gondolkodnunk, innovatívan kell gondolkodnunk, de nagyon fókuszáltnak kell lennünk. Azért, hogy politikai kötelezettségvállalásokat tudjunk teljesíteni. Várom az együttműködés folytatását Isztambul előtt nagyon konkrét módon. Köszönöm szépen a konstruktív vitát. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig még egyszer az előadó Gerrero Szalom képviselő kap szót kettő percre. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony! Elnök asszony, biztos úr, a vita során azt hiszem teljesen világosá vált több dolog is elsősorban. Csak humanitárius segítség nyújtással nem tudjuk megoldani a problémákat a világon. Meg kell előznünk a konfliktusokat, segítenünk kell a gazdasági növekedést, el kell kerülnünk a szociális konfliktusokat. Csak akkor tudjuk elkerülni hatékonyan a humanitárius válságokat. Másodszorban globális akciótervre van szükség, és több finanszírozásra. Harmadsorban az EU-ban humanitárius elveket kell alkalmazni. Isztambulban nem vizet kell prédikálnunk és bort inni, hanem példát mutatni. 30 civil szervezet segített a az árnyékjelentés készítőkkel, a koordinációkkal együtt jelzni, de ez biztosan az alelnök úrkünkkel, Gorgieva biztosan asszonynal együtt a jelentés elkészítésében. Megpróbáltam kiegyensúlyozott dokumentumot megfogalmazni minden frakció álláspontjának bevételével. Nem sokat szavazunk is erről. De kérem azokat a frakciókat, amelyek nem támogatják a dokumentumot, gondolják meg, mert a csúcs sokkal fontosabb, mint maga a jelentés. Az, á, az Európai Parlament álláspontja azonban nagyon fontos azon több száz millió ember számára, akik várják, hogy az EU megfelelő javaslatot tegyen, és megpróbálja az embereket megvédeni, megmenteni megalázó helyzetekből világszerte. Köszönöm. Köszönöm szépen az eszmecserét. Lezárom, holnap lesz a szavazás. A következő napi rendi pont. Maria úr? Elnök asszony? Elnök asszony, van egy kérdésem, amit szeretnék felhozni eljárásjogi kérdést. 10 perccel múlt 10 óra, és még két napi rendi pontunk van, két fontos téma. Hogy lesz ez így? Hogy, hogy van ez a spontán hozzászólásokkal? Én itt ülök délután három óta, és többször sem adta meg nekem a szót a spontán hozzászólások a kezdiáj során. A kérdésem tehát az, hogy minden frakciótól egy valaki kap szót, hogyha ketten hárman vannak egy frakcióból, és más nem kér szót, akkor nekik is megadják, hiszen ha egy frakcióból csak egy ember kap szót, akkor úgy tűnik, hogy én úgy csak kapok szót, akkor már akár indulhatok is haza. Minek maradjak? Marias úr, úgy néz ki, hogy 11 óra után leszünk kész, 11 lenne a határ, úgy döntöttem, hogy a KCTI-t úgy vezénylem le, hogy csak is olyanok kapnak szót, frakciók részéről, akik még nem szólaltak fel, ha ön az egyetlen a frakciójából, aki nem szólalt fel, akkor ön kap szót. De ha nem, akkor kérem a megértését, hiszen a ksdi nál nem tudunk mindenkit figyelembe venni. Nem tudom megmondani, hogy a következő ksdi ban kap szót, mert még nem kaptam meg a jelöléseket. Köszönöm megértését. A következő napi rendi pont a bizottság nyilatkozata a munkavállalói mobilitásról. Első felszólalóként üdvözlöm a bizottság részéről Mariente Tejszent, és kérem, próbálja meg betartani az öt percet, ha lehetséges.